visszalépett ebből pozíciójából. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy kedden 18 órakor jár le a jelöltek állításának határideje. A jelölteket az R001.1-es Louis Weiss épület irodájába kell beadni, illetve ezeket a jelöléseket. Lieberman úr, tehát mondom, hogy az elnökség ért eh, irodájával, szemben lévő irodában. A jelölt egyetértési nyilatkozatát csatolni kell a jelöléshez. A